Sehr geehrte Damen und Herren, wir... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a szakbizottsági ülésünk délutáni részét. Előjáróban azoknak elmondanám, akik délelőtt nem voltak itt, hogy az első napirendi pontunk, az első délutáni napirendi pontunk után, ami Gálló asszony jelentés az üzleti titkokról, ezt közvetlenül a jogviták követik. Úgy tűnik a számomra, hogy most elegendő képviselő van itt, megvan a kvórum, és tudunk majd szavazni. Tehát az üzleti titkokkal kezdjük, és utána a jogvitákkal folytatjuk. Gáló asszony, öni a szó. Merci, Köszönöm szépen. az a feladatom, hogy megnyissam az eszmecserét az üzleti titkokról. A mi tudás alapú társadalmunkban a, az üzleti információk titkokkal való visszaélés a cégek innovációs tevékenységét, illetve versenyképességét veszélyezteti. Az Európai Bizottság készítetett egy felmérést, amely szerint minden ötödik céget legalább egyszer üzleti titoksértés problémája érintette az elmúlt tíz évben. Ráadásul a számok növekednek, miután most már 25%-a a cégeknek azt jelezte, hogy 2013-ban üzleti információk való visszaélés problémáját jelezte a 2012-es évi 18%-kal szemben. Éppen ezért örülünk annak, hogy egy közös definíció dolgozik az Európai Bizottság, az üzleti titok, illetve a, nyilvános, a nem nyilvános know-how kapcsán, és ezen öm, titkokkal való visszaélés kérdésében. Könnyebb lesz így a nemzeti joghatóságoknak is megfelelően azokat a üzleti titkokat, illetve azokat a termékeket, amelyek üzleti titoktartás révén, illetve ennek az üzleti titoktartás megsértése révén kerültek piacra, ezeket visszavonják. Tehát a jogalkotási javaslattal kapcsolatban úgy gondolom, hogy helyes mindez, ugyanis a különböző tagállamokban érvényben lévő üzleti titokvédelmi törvények, jogszabályok nagyon különböznek egymástól, és bizonyos országokban egyáltalán nincsen ilyen típusú jogalkotás, vagy jogszabály. Nagyon nehéz ráadásul a cégek számára az is, hogy megértsék, hogy más tagállamokban milyen rendszer működik, és akkor, amikor mondjuk polgári eljárást indítanak, akkor az a kérdés is felmerül, hogy vajon a az illetékes bíróságok az üzleti titkot bizalmas módon fogják-e kezelni, vagy sem. Természetesen bizonyos módosításokra szükség lesz a szövegben, lehet javítani a javaslatot, amelyet a bizottság készített elő. Ezzel kapcsolatban három konkrét gondolatom lenne, amelyről szeretnék beszélni. Persze természetesen nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de az eszmecsere megkezdése véget három gondolatot szeretnék felvetni. Az első a definíció kérdése, amely a kettes cikkben található a definíció, az üzleti titok def, definíciója szempontjából szerintem fontos lenne az üzleti érték fogalmának tisztázása is. Tehát ezt kellene pontosítani talán egy preambulum bekezdésben. A második gondolat, amelyet felvetnék, az az, hogy hogyan lehet megkapni, megszerezni és terjeszteni illegitim módon az üzleti titkokat. Ez a négyes cikkben található. Nos, itt az eljárás, amely az irányelvben szerepel, bizonyos körülmények mellett nem, nem indíthatunk eljárást. Nos, itt több olyan definíció is található ebben a részben, amelyet pontosítani kellene, talán preambulum bekezdésekben. A harmadik gondolat, amelyet felvetnék, az pedig az üzleti titkok bizalmas kezelése a bírósági eljárások során. Ez a nyolcas cikkben található. Nos, hát itt valóban az a fontos, hogy egyensúlyt találjunk. Egyrészt azon ö, eljá, elvárás, mely szerint az üzleti információkat titkosan, bizalmasan kell kezelni, és más részről pedig nagyon fontos, hogy ellentmondásban ne keveredjünk, tehát ez megint csak egy olyan kérdés, amelyen el kellene gondolkodnunk. Mindezekkel együtt szerintem a javaslatok ugye a mandátum legvégén érkeztek, nincsen elég időnk arra, hogy ezt a kérdést megfelelőképpen tudjuk tárgyalni. Egy olyan időszakban, amikor még optimista voltam, úgy gondoltam, hogy egy munkadokumentumot fogok összeállítani, és majd a következő mandátum során folytathatom a munkámat ebben. Gondoltam ezt így. De ma már tudom, hogy sajnos nem fogok visszajönni a parlamentbe, tehát nem folytathatom a munkámat a júri szakbizottságon belül. Éppen ezért szerettem volna megkérdezni a szakbizottság tagjait, hogy ilyen feltételek mellett hogyan gondolják, van-e értelme annak, hogy munkadokumentumot készítsek elő, lesz ennek értelme a következő mandátum szempontjából. Tehát ez egy kérdés a részemről, amelyre választ várok, de természetesen azt is szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy a júri szakbizottságban nem folytathatom a munkát. Uh, uh, Köszönjük szépen Gáló asszonynak, hogy bemutatta munkáját az üzleti titkok tárgyában, de köszönöm a személyes megjegyzéseit is. Amelia Anders Dottér szeretne felszólalni, parancsoljon. Um, thank you, Chairman, for... Köszönöm, elnök asszony, a szót. Amikor Gallo asszonyt kinevezték előadónak a Júri Szakbizottságban, akkor én is az Ipari Bizottság vélemény készítését vállaltam, és egy sor előnyét látom annak, hogyha a harmonizációt próbálunk megcélozni a bizonyos üzleti információk európai szintű átadása területén. Az Európai Bizottság vizsgálata azt mutatta, hogy nagy az e-, eltérés a tagállamok között. Kettő tagállam explicit módon véd valamit, amit üzleti titoknak vagy bizalmas üzleti információnak nevezhetünk, de még mindig sok a komplikáció a irányabb megfogalmazása tekintetében. Például a bizalmas vállalkozási információ vagy üzleti információ minden szektort lefed, több konzultációt folytatott a bizottság, itt az Európai Parlamentben is próbáltunk foglalkozni ezzel a kezdeményezéssel, hogyan lehetne valóban azokra a szektorokra koncentrálni, amelyek valóban például vegyi anyagokkal, gyógyszerek előállításával, illatszerek készítésével foglalkoznak, vagy pedig információs és kommunikációs technológiával foglalkoznak. Tehát ezeken a területeken valóban a bizalmas üzleti információk nagy kérdőjeleket jelentenek. Egyáltalán annak a keretnek a tekintetében is, amelyben mozgunk. Például a svéd kormány 2008-ban úgy döntött, hogy a kormány és az Ericsson közötti párbeszéd alapján, például mobiltelefongyártással, akkor még csak mobiltelefonokat gyártottak, tehát az ők köztük folytatott párbeszéd alapján merült föl az a kérdés, hogy a bizalmas információk kezelését meg kell vizsgálni. Európai szinten is ösztönözni kell, hogy megtörténjen a harmonizáció felől előrelépés, ösztönözni kell, hogy legyen együttműködés kormányokkal, illetve a tagállamokon belül működő fontos cégek központjával, székhelyével. 7-8 hónapja foglalkozik az Európai Parlament a hírszerzési kérdésekkel, és az elmúlt három vagy négy évben nem történt olyan hivatalos kijelentés, hogy a hazai kereskedelmi információkat védeni kívánnánk, amelyek a svéd intézményekből, egyetemekről származának. Úgyhogy nagyon kényes kérdés, amikor az információkkal foglalkozunk. Az információ ma már digitális lehet. Most a hírszerzés területén nem csak európai szinten, hanem specifikusan otthoni hazai szinten is foglalkozunk a hírszerzéssel. A védelmi minisztériumok például aktívan foglalkoznak ezzel. Az Egyesült Királyság tavaly bejelentette, hogy 500 millió fontot fektetnek be azért, hogy az EU védelmi információit védeni tudja. Párizsban múlt pénteken a networking és információkkal foglalkozó ügynökség bejelentette, illetve az ő együttműködésükkel a francia kormány is bejelentette, hogy védeni fogja a hírszerzési információkat. Ha egy európai numerikus agendát akarunk indítani, akkor a tagállamok szintjén végig kell gondolnunk, hogy ösztönözzük-e az ilyenfajta hazai tagállami szintű politikákat. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy a tagállami kontextusban hogy tudnak működni ezek a szabályok. Az Európai Parlament, a bizottságok és a tagállamok a határon túl kell, hogy nézzenek, és több együttműködést és egy együttműködő szellemet kellene, hogy kidolgoznak, és ebben a javaslatban nem pedig nem az lenne a cél, hogy ezekbe az újfajta szabályozásokba plusz bizonytalansági pontokat, félreérthető szabályozásokat vezessünk be. Nemrég volt egy egyeztetés, és fölmerült, hogy ez az irányelv valójában lehet, hogy nem is igazán a harmonizáció felé mutat. Hiszen a tagállamokban már vannak olyan jogszabályok, amelyek védik az üzleti uh, információt, lehet a sziberkémkedés elleni, az illegális kereskedelmi gyakorlat elleni jogszabály. Az Európai Parlament pontosan azt akarta megnézni, hogy egy fokozottabb harmonizációra szükség van-e a bizottság által javasolthoz képest, főleg a jogi regimek tekintetében. Galo asszonyjal egyetértek, hogy az definíciókat meg kell vizsgálni hiszen nem minden tagállamban ugyanaz a definíció. Általában attól függ, hogy a, mi a hazai iparnak az érdeke. A kormány a definíció során, például az üzleti titok definíció során elsősorban azt veszi figyelembe, hogy az abban az országban érvényes, specifikus vagy működő specifikus iparágnak mi az érdeke. A parlament számára ezért ez egy kihívás lesz, hogy egyensúlyt találjunk az egyes ipari érdekek, az egyes európai országok érdekei között. Például a digitális iparágban, ahol aktívan vizsgáljuk, hogy hogyan lehet előrelépni, hogyan lehet ösztönözni az európai digitális szolgáltatást, ami mostanáig nincs szabályozva, hogy készítsünk-e még a nyár előtt munkadokumentumot. Sajnálatosnak tartom, hogy Gallo asszony nem lesz itt a következő mandátum során, tehát ősztől. Úgy látom, hogy az Ipari Szakbizottság részéről is bizonyos kihívást látunk, hiszen nem tudtuk, hogy hogyan adjunk a bizottság részéről választ, hogy visszajelzést adjunk el, de nem lesz erre idő, nem volt idő megfelelő eszmecserére, olyanra már nem lesz idő, mint amit ma folytatunk. Tehát hogyan lehetne itt a válaszokat elérni? Lehet, hogy jobb lenne felfüggeszteni a következő parlamenti mandátumig. És azok a viták, amiket itt lefolytatunk, illetve azoknak a megjegyzéseknek, amik itt elhangzanak, talán pozitív hatásra lesz a következő parlamenti mandátum során végzett munkára. Úgyhogy ez a gondolatom a munkadokumentummal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, Engström úr! Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy ez a parlament munkájának a végső szakasza. Egyetértek Gála asszonynal. Kérdésként fogalmazta ugyan meg, de ha jól értettem, ön azt mondja, hogy nincs értelme most ezzel foglalkozni, hiszen a következő parlament fog ebben a tárgyban dönteni egyébként is. Egyetértek az elhangzottakkal. Igen érzékeny, igen összetett kérdésről van szó. És hát nem akarunk rosszul megfogalmazott intellektuális jogokra vonatkozó jogszabályt megfogalmazni. Hiszen, hogyha nem megfelelően kezelik ezt a kérdést, ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Például, hogyha valaki munkahelyet szeretne váltani. Ez csak egy példa. Szerintem is a következő parlamentre kellene testelni ezt a feladatot, ne vesztegessük az időnket. Talán a következő Júri bizottságnak megüzenhetjük, hogy mindenképpen kérje ki a munkaügyi szakbizottság kérdését, véleményét majd, amikor ezt a kérdést kezeli. Köszönjük, Tájnasszony! Kedves kollégák, tulajdonképpen minden jogalkotási feladat esetében az a helyzet állt elő, hogy csak munkadokumentumokat tudunk elkészíteni, mert már nincs elegendő időnk. És hát az illetékes szakbizottságok már érdemben nem tudnak foglalkozni az egyes témákkal. Szerintem üdvös lenne munkadokumentumot készíteni, mert rendkívül fontos témáról van szó, és a nyilvános vitában is nagyon nagy a szerepe ennek a kérdésnek. Még mindig foglalkozunk az adatvédelemmel, a Snowden ügyjel, és az üzleti titkok is ebbe a tárgykörbe tartoznak. Tehát a politika előterében van ez a vita, és a választási kampányban, az én választási körzetemben is ez a téma sok más egyéb kérdés mellett igenis fontos szereppel bír. Nyilván most már nem tudunk kellő részleteseggel foglalkozni ezzel a témával, de mégis jó lenne egy jó munkadokumentumot készíteni, amelyben felvázoljuk a problémát magát. nem határozunk meg, nem jelölünk ki alapvető irányt, hiszen a rendelkezésre álló időben ezt már nem tudjuk kellő részletességgel megtenni, de talán egy kis léptékű, az alapokat lefektető munkadokumentumot azért készíthetnénk. Én személy szerint ezt hasznosnak tartanám, nehogy aztán valaki azt mondja, hogy az Európai Parlament egy sürgető politikai témával egy olyan politikai témával, amely sokakat foglalkoztat, nem foglalkozott. Köszönjük. Lichtenberger asszony, majd én is mondanék utána néhány szót. Igen, mindenképpen fontos, ami elhangzott, és egyet is értek vele. Szerintem is ez az egyik legégetőbb probléma, főként amikor üzleti titkokról van szó. Kérdés, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a problémát. Ha most munkadokumentumot készítünk, akkor már csak egy, ugye már csak egy júri szakbizottsági ülésünk lesz, és ezen ülés alatt nem tudjuk lezárni a munkadokumentummal kapcsolatos munkát. Ez azt jelenti, hogy csak egyetlen egy személy véleményét fogja tükrözni a dokumentum, és éppen ezért nem lesz olyan széles körű támogatottsága, amelyre egyébként szükség lenne egy ilyen munkadokumentum esetén. Ez tehát a döntő kérdés. Nem tudunk már semmiféle parlamenti eljárást véghez vinni, hiszen már csak egy ülésünk van hátra. Ezért, bármilyen kívánatos is volna egy ilyen munkadokumentumot elkészíteni, ezzel teljes mértékben egyetértek egyébként, már egyszerűen nem tudjuk lezárni a folyamatot teljes egészében, és ezért őszintén szembe kell néznünk a helyzettel, vitát is folytattunk erről, akár egy jegyzőkönyvet is készíthetünk erről, de többre már nem nagyon lesz lehetőség, mert elkéstünk vele. Elnök, köszönöm szépen! Én a foglalkoztatottakra térnék ki a vita kapcsán, főként amikor üzleti titkokról van szó, akkor újra és újra tanulni lehetünk annak, hogy a munkavállalók egyikét másikát kizárják tudatosan az esetleges foglalkoztatottak lehetőségébe, mondván, hogy bizonyos információk nem sodorhatók veszélybe. Nyilván nem ez a leglényegi pontja ennek a témának, de igenis oda kell figyelni erre a vetületre is. A másik dolog, amit említenék, amit természetesen mindenki más is szóvá tett már, persze, a jogalkotási időszak végén járunk – méreható vitákat itt már nem tudunk folytatni erről a témáról, másrésztről azonban nyilván mindannyian, mindannyian választási kampányt folytatunk, illetve egyesek közülünk visszatérnek, majd mások nem, akik visszatérnek, lehet, hogy más szakbizottságban tevékenykednek majd, de hát időközben nem tétlenkedik sem a bizottság, sem a tanács. Hogyha Gáló asszony már magára vállalja ezt a munkát, és el kívánja készíteni a munkadokumentumot, akkor itt lesz még az utolsó ülés, ez rendelkezésre áll, de persze szem előtt kell tartani azt, hogy igen, a jogalkotási időszak végén járunk, és fontos, hogy ez ne egyfajta lár-purlár munka legyen, tehát ne a munka kedvéért dolgozzunk, hanem valamiféle alapot szolgáltassunk a következő parlament számára a témával kapcsolatos munka számára. Gáló asszony esetleg zárásképpen kéri még a szót? Je, je souhaitais szerettem volna gyakorlatilag meghallgatni a kollégák véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Úgy értem, hogy a kollégák azt mondják, hogy bár megírtam a munkadokumentumot, nem sikerül valós vitát folytatni erről, én azt szerettem volna, hogy minden témában ez megtörténjen, és a folyamat megáll menet közben, ezért megmondom őszintén, tudják, hogy nagyon szeretem ezt a témát, és szívesen dolgozom rajta, de úgy gondolom, hogy nincs értelme tovább dolgoznom rajta. Das ist natürlich zu teilen. Also ich denke mir, irgend... Természetesen ezzel egyet tudunk érteni. A jogalkotási időszak végéhez értünk, az új parlament meg majd újabb lendülettel, lelkesedéssel, új ötletekkel áll neki a témának. Remélhetőleg, igen, hát remélhetőleg így lesz. Akkor köszönöm szépen Gála asszonynak, hogy mindig oly lelkesen foglalkozott a e témával. Ezt a napi rendi pontot tehát lezárhatjuk, és a következőre térhetünk át. Már 15 óra 30 van, nagyszerű, akkor rátérhetünk a jogvitákra. Mindazokat, akik nem jogosultak jelen lenni az zárt